asszony, parancsoljon, öné a szó. I'm terribly sorry, Mrs. Chair. Nagyon sajnálom, elnök asszony. Az emberek járnak, kelnek itt a teremben. Rengetegen beszélgetnek, zajonganak, minthogyha egy kávézóban ülnénk. Ez sértő. A polgárainkra nézve is, a szavazóinkra nézve is, nem lehet ilyen körülmények között felszólalni. Kérem, gondoskodjon arról, hogy az emberek csendben maradjanak, és egyébként meg nem is tudom, hogy mely szavazat magyarázatnál tartunk, mert nem látunk semmit a képernyőn, kérem gondoskodjon róla, hogy lássuk, hogy mi zajlik, és hogy hallhassuk is egymást, mert jelen pillanatban nem hallok, nem látok. Hogyha ön elnökasszonyként gondoskodik róla, hogy minden megfelelően történjen, akkor majd fel, megtartom a felszólalást. Elnézést kérek, Morvai asszony, technikai probléma lépett fel. A Becker jelentés következik, mint ahogy az imént is elmondtam, és öné a szó. Parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen tehát ugye bár itt most a foglalkoztatási szolgálatokról illetőleg a e, piacok további integrációjáról van szó. mikor e, először megláttam ezt a címet, akkor arra gondoltam jaj de jó további integrációja a munkaerőpiacoknak európában hát ez azt jelenti hogy elkezdenek magyarországra áramolni az orvosok a német orvosok angol orvosok francia orvosok úgy szintén az ápolónők franciaországból angliából németországból és végre nem lesznek hatalmas hiányok a magyar egészségügyben el fogjuk tudni látni a betegeket. aztán arra gondoltam hogy vége lesz a vendéglátásban és a kereskedelemben is a munkaerőhiánynak hiszen fognak jönni nyugat európából magyarországra pincérkedni és gy tovább. aztán rájöttem hogy valósznűleg nem gy van. akkor kérem szépen hogy ne munkaerőpiaci integrációnak nevezzék ha csak európa egyik részéből megy az olcsó munkaerő a másikba hanem nevezzék annak ami gyarmatostásnak meg agyelszvásnak. köszönöm szépen! következik Mr. Mamikins. Mamikins úr. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nodarbinātības politika ir viens no... Köszönöm szépen. A foglalkoztatási politika nagyon fontos része az Európai Uniónak, ezért a mobilitás racionalizálása és a munkaerőpiac integrálása üdvözlendő dolgok. Logikus az, hogy a az Európai Uniós állampolgárok egy más tagállamban dolgoznak, ugyanazt a bért kapják, és ugyanazon feltételek között kapjanak munkát, mint más, mint a, annak az országnak az állampolgárai, függetlenül attól, hogy ők mely más Európai Uniós államnak az állampolgárai. Ebben az értelemben nem szabad diszkriminálni. Üdvözlendő, hogy mindezt figyelembe vették a jelentésben. Az EURES portál az elmúlt években ezer, több ezer embernek a munkahely keresésben segített, és azt gondolom, hogy nagyon sok reform sikeres lehet ezen a területen. Sogor úr a jelentés az unión belüli mobilitás erőstését valamint egy magas foglalkoztatottsági szinttel rendelkező európai munkaerőpiac kifejlődését szorgalmazza. magam is fontosnak tartom ezeket a célokat ám hozzátenném mindez a kohéziós politika erőstésével az eu szegényebb országainak a felzárkóztatásával lehetséges csupán a jelenlegi helyzetben ugyanis a munkaerő elsősorban keletről és délről vándorol a gazdagabb tagállamokba ennek oka pedig nem a szociális ellátások bőkezűsége hanem az általános bérsznvonal ezekben az országokban. romániában a nettó átlagbér havi four hundred euró körül van egy pályakezdő tanár bére pedig nem éri el a nettó havi three hundred eurót miközben a termékek és szolgáltatások ára nagyságrendileg ugyanazon a szinten van európa nyugati és keleti felén is. ilyen körülmények között lehetetlen munkaerőpiaci integrációról vagy európai munkaerőpiacról beszélni. amennyiben megtorpan a szegényebb tagállamok felzárkóztatási folyamata még nagyobb migráció vehet innen kezdetét ami kiüresthetné ezeknek az országoknak a munkaerőpiacát ez pedig egy nem kvánt torz helyzetet eredményezhet. köszönöm. Thanks, and now Mr. Arnott. Köszönöm szépen, Arnott úr következik. Legyünk egyértelműek, az Egyesült Királyságban a migráció nem csak a menekült válságot jelenti, hiszen a hozzánk érkező migránsok 4-9% a gazdasági migráns, sokszor az EU kívülről érkeznek. Nagyon komoly, képzetlen munkaerőnk púlunk van, és a 10%-os immigráció növekedéssel a fizetések körülbelül másfél százalékkal csökkentek. Az én választó körzetemben a legnagyobb munkanélküliségi ráta, munkanélküliségi ráta az Egyesült Királyságban. Hogy az Európai Unión egészében lehessen lehessen jelezni, hogy valahol állás helyek vannak. Ez azt hiszem csak azt fogja jelenteni, hogy minél hogy, hogy egyre többen fognak az Egyesült Királyságba jönni, hiszen az angolt mindenki beszéli. Azt gondolom, hogy ennél károsabb hatással nem is lehetnénk a foglalkoztatási piacra, és önök pedig ezt támogatják. Jó, mondja az elnök. Akkor következik a következő témánk. Az EU és Unézia közötti szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése. Beferre asszony. Köszönöm szépen. Az elmúlt időszakban Tunéziában nagyon komoly demokratikus változások történtek, és de azért tudjuk, hogy eh, az Európai Unió számára is fontos az, hogy a Magrebben javuljon az emberi jogok eh, helyzete. Ebben az, ezen az úton szeretnénk támogatni a Tunéziát, de nem tudom azokat a módosítókat támogatni, amelyeknek eh, protekcionista jellegük van az olivajra vonatkozón. vonatkozón. Én spanyol képviselő vagyok, és tudom, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, föl kell mérni a különböző intézkedések hatását, protekcionizmus területén is. De én azt gondolom, hogy a, valójában a fejlesztés a legfontosabb dolgunk, a fejlesztést kell támogatni, és föl kell kérni Tunéziát arra, hogy folytonosan álljanak ki az emberi jogok mellett. Sajnálatos módon jelenleg az LGBT közösség jogait nem garantálja Tunézia. Köszönöm. Sandra. Sandra hogy következik. Köszönöm szépen. Én ezen intézkedések ellen szavaztam, mert nem hiszem, hogy a tunéziai gazdákat segítenének ezek az intézkedések, de az valószínű, hogy majd csökkentik az olívaolaj árát. Én úgy gondolom, hogy a déli országokat is káros helyzetbe, vagy rosszabb helyzetbe hozzák ezt majd, sőt a tunézieket is. Egész biztos, hogy a piacot a tunézi olaj, hiszen olcsóbb. Köszönöm. Mamikins úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Öt évvel ezelőtt Tunéziában rendszerváltozásra került sor, hosszú távú reformokat vezettek be, a szerkezetváltás beindult. Vannak azonban olyan szektorok, amelyek továbbra is prioritást élveznek, ilyen például az olívaolajgyártás. A forradalom előtt Tunézia világszerte az olívaolaj gyártásban a hetedik helyen állt. Most úgy döntöttünk, hogy támogatjuk Tunézia gazdaságát. 2017-ig 35 ezer tonnát engedünk be az Európai Unióban. Ez üdvözlendő. Tunézia nagyon fontos partner az Európai Uniónak, és ezzel az ország stabilitását és fejlesztését támogatjuk. Polcsák képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is megszavaztam ezt a jelentést, ennek az oka pedig a következő. Minden kétséget kizárólag Tunézia előrelépését méltatnunk kell, amelyre sor került az elmúlt öt évben. Most már ez az ország is a demokratikus országok klubjának tagja. Ezt a ezt a fontos fejlemény privilégiumot élvez a, az olívaolaj, európai olívaolaj termelők helyzete előtt, és nagyon fontosnak tartom a szabad kereskedelem támogatását, ezt lehetővé kell tenni. Kelly úr, ön szeretett volna ezzel kapcsolatban mondani valamit? Köszönöm szépen. Én a frakciómmal együtt szavaztam. Ö, 478-an szavaztak mellette, és kb. 300-an ellene. Ez egy nagyon fontos jelentés, és támogatnunk kell Tunéziát. Az autonóm kereskedelmi intézkedések rendkívül jelentősek most az ország geopolitikai helyzetét is figyelembe véve. Az Európai Bizottság egy új rendelettervezetet javasolt Tunézia számára újabb olívaolajkvótával, és Körülbelül egy millió ember dolgozik az olívaolaj ágazatban, közvetlenül vagy közvetetten. Középtávú hatástanulmányt kell készíteni azzal kapcsolatban, hogy megnézzük, hogy ez milyen hatása van az európai olívaolaj termelőkre, és hogyha ez negatív, akkor korrektív intézkedéseket kell hozni. Köszönöm szépen. A következő téma a Rodriguez jelentés, az európai szemeszter, a gazdaságkoordinációs szemeszter, Morvai asszony a szó. Actually, there is a uh, very little change in terms of... Tulajdonképpen uh, még mindig uh, igen hangosan beszélgetnek itt a teremben az emberek. Azok közé tartozom, akik nem tudnak felszólalni, miközben mm, mellettem itt beszélgetnek fennhangon. Kérem szépen, az elnök asszony kérje meg a kollégákat, hogy ha beszélgetni szeretnének, hagyják el a termet, hogy azok, akik fel kívánnak szólalni, azok hadd tegyék meg. Köszönöm. Then I change to my own language. Anyanyelvemen folytatom. A nyelvre és a 2016-os évi növekedési jelentéssel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy azért nem szavaztam meg, és legyen kedves az órát majd megállítani, hogy a, e, amit ugye önnek kellene megtenni és én megkértem hogy tegye meg az ne számtson bele a felszólalási időmbe jó? tehát egy soproni magyar e, családi vállalkozónak hallottam az interjúját odahaza a rádióban aki meghatottan mondta azt hogy az isten áldásának tekinti hogy családi vállalkozó lehet és feleségével e, felnőtt fiaival menyeivel együtt e, viheti a családi vállalkozást mondta hogy bzik benne hogy az unokái is tovább fogják ezt a családi vállalkozást vinni és nyilvánvalóan nem fogják magyarországot elhagyni mert lesz miért maradniuk. ez a jövő útja nem pedig ez az állandó önök által erőltetett növekedés. ezért nem szavaztam meg ezt a jelentést mert egyáltalán nem hiszek ebbe a folyamatos erőltetett neoliberális globalista növekedésben. köszönöm. Mrs. Morvai, Morvai asszony egy perce lett volna elvileg. González képviselő következő. Mr. Mamikins. Ha nem, akkor Mamikins úr. Tisztelt elnök asszony! A gazdasági növekedés az Európai Unió egyik pillére, ezért ez a jelentés, amely az Európai eh, Bizottság jelentése a növekedésről a, eh, mindenképpen eh, támogatandó. Gazdasági reformokról van itt szó, amelyekre nagy szükség van. A nemzeti parlamentekkel, a szociális partnerekkel és a civil társadalommal párbeszédet kell folytatni, ez mindannyiunknak javári válik, és a gazdasági növekedést ezekkel lehet elérni. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy hogy a nagyon fontosak a strukturális reformok, a költségvetési reformok, és ezt ki kell egészíteni a belső kereslet növekedésével. A piachoz való hozzáférés szabadsága nagyon jó, de nem szabad a keresletet figyelmen kívül hagyni, hiszen, hiszen ez minden más területet befolyásol. Kelly úr a következő hozzászól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mm, én megint csak a frakciómat támogatva, e, e, együtt szavaztam a frakciómmal, megszavaztam ezt a jelentést, és tudom, hogy nagy többség e, tett így, kétharmad, a ház kétharmada szavazott a javaslat mellette. Egy nagyon ambíciózus kezdeményezésről van szó, és a, főleg a munkahelyteremtést támogatja, és a gazdasági konvergenciát és a szociális igazságosságot támogatja. A 2016-os évre az befektetéseket, beruházásokat akarjuk fellendíteni, strukturális reformokat végrehajtani, az a gazdaságokat modernizálni, és nem populista, hanem felelős költségvetés politikát folytatni, és a tartós munkanélküliséget is csökkenteni kell, főleg az ifjúság körében tapasztalható legnagyon magas tartós munkanélküliséget. Remélhetőleg sikeresek leszünk ebben. Köszönöm szépen. A Következő téma az európai szemeszter, gazdaságkoordinációs szemeszter. Az első hozzászóló Culik képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos el kell, hogy mondjam, hogy ez a jelentés az Európai Unió növekedéséről nem támogatható általam, nem tartom támogathatónak. A jelentés a fekete munkát bírálja, és eközben viszont olyan intézkedéseket javasol, amelyek által a legális munka még költségesebbé válik. Növekedést akarunk, és növelni akarjuk a munkahelyteremtést, és olyan, mindeközben olyan intézkedéseket javasol a jelentés, amelyek az államadóság növekedését idézik elő. A jelentésben benne áll az is, hogy magas a munkanélküliség ráta az Európai Unióban, ezzel párhuzamosan azonban emeljük a minimálbért. A gazdaságpolitika így nem működhet, írhatunk itt ilyen-olyan terjedelmes jelentéseket, de a gazdaság csak úgy tud működni, hogyha nagyobb a szabadság és kevesebb az újraelosztás. Köszönöm, Morvai asszony a szó, egy perc. Tekintettel arra, hogy valódi emberek valódi életéről és sorsáról döntünk itt az Európai Parlamentben, megint csak visszatérek az én valódi emberemre, aki nemrégiben nyilatkozott arról, hogy milyen jó dolog is családi vállalkozónak lenni és nem pedig hatalmas multinacionális cégben többnyire ugye kiszolgáltatott munkavállalónak mert nekünk magyaroknak leginkább ez jut tehát mi a magunk részéről szeretnénk a családi vállalkozásokat eh, hogy úgy mondjam erőltetni és azok támogatását eh, eh, erőltetni és ezeknek a foglalkozási és szociális vonatkozása amiről ez a második jelentés szól igen fontos itt ugyanis a családi szolidaritás alapján megoldódik a foglalkoztatás nincs munkanélküliség hiszen a legvégsőkig elmennek abban hogy megtartsák a munkáját a hozzátartozónak a családtagnak nem fogják kitenni az utcára próbálkoznak esetleg több lábon állva vagy máshogy megoldani hogy megmaradjon a munka. nem teszik ki az utcára a kismamát a kisgyerekes asszonyt vagy éppen az idős munkavállalót merthogy családtag. köszönöm szépen! Amikin szúr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon fontos a e, lakhatási támogatás, e, az egészségügy támogatása, a fiatalok, az ifjúság, az oktatás támogatása. Ezeket az intézkedéseket mindenképpen támogatni kell, és elengedhetetlen ez az Európai Unió és Lettország számára is. Még egyszer szeretnék emlékeztetni az ifjúsági e, politikára és a gyermekekre, hogyha nem gazdálkodunk megfelelően a kis konyhakertünkben, akkor nem lesz termény, nem lesz sikeres a munkánk. A gyermekek a legszebb ajándék, amit kaphatunk az élettől, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezek a gyerekek boldogságban tölthessék el a gyermekkorukat, és a jövőben így lesznek felkészült polgárok. Köszönöm szépen, Sógor képviselő. Thank you. Köszönöm szépen. Annak ellenére, hogy a munkahely nélküliség lassan csökken és lassan gazdasági növekedést tapasztalunk, mégis azt láthatjuk, hogy a tagállamok között továbbra is nagy a különbség. 20%-os a munkanélküliség például a fiatalok körében, és nagyon sokan vannak azok, akik hosszú távon munkanélküliek, a számok az elmúlt időszakban megkedőződött. Egyre többen vannak két éve szegénység kockázatának, és a humán erőforrást pazaroljuk gyakorlatilag. Ezért üdvözlöm azt, hogy a jelentés felelősség teljesebb struktúrás reformokat kér, és több beruházást a humán erőforrásba, azért, hogy a gazdasági növekedést elősegítsük, az inkluzív munkaerőpiac kialakulását is elősegítsük, és szembe tudjunk nézni a demográfiai változások okozta kihívásokkal. Köszönöm. Thanks, and the last one. Köszönjük szépen, és az utolsó Mann úr ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, aki az Európai Unióban uralkodó gazdasági helyzetet reménytelennek állítja be, az valótlanságot állít, végre növekedni fog a gazdaság, folyamatosan csökken a munkanélküliek száma, a politikai intézkedéseink tehát szépen lassan kifejtik a hatásokat. Az ifjúsági garanciát és az ifjúság és a fiatal foglalkoztatására vonatkozó intézkedéseket a tagállamok szépen lassan végrehajtják végre. 4,8 olyan, millió olyan fiatal van Európában, aki munkahelyet keres, vagy a képzés képzési lehetőséget keres, őket nem szabad magukra hagynunk. A szociális indikátorok, mutatók is előtérbe kell, hogy kerüljenek a gazdasági indikátorok mellett. Fontos, hogy feltárjuk segítségükkel a konkrét problémákat a tagállamokban. Fel kell lépnünk a munkanélküliség, a reménytelenség ellen és a kirekesztés ellen. Ezzel az EU felmutatja, hogy a szolidaritás és a, humani, a humánus hozzáállás területén igazi rejtezik az EU-ban. Köszönöm. Köszönjük szépen, a Styler jelentés következik. Az egységes gazdasági politikáról Morvai asszony következik Tehát hogy egy szótárat állítok össze az európai unió nyelvezete közép és kelet európai szemmel címmel. például az egységes piac ugye mit jelent a mi szemszögünkből? azt hogy oda kellett bocsátanunk a nyugati cégeknek úgynevezett befektetőknek az úgymond rendszerváltás idején az összes gyárunkat oda kell bocsátani a termőföldünket oda kell bocsátani egyforma eséllyel a franciának vagy a németnek ahogy most ugye az európai bróság is döntött a lehetőséget, utalvány lehetőséget, véletlenül se lehetséges az hogy a magyar állam vagy a magyar cég előnyben részesüljön. úgy gondolom hogy ezt majd akkor lenne érdemes egységes piacnak nevezni amikor a magyar vállalkozónak ugyanakkora esélye lesz francia vagy angol vagy német földet gyárat szolgáltatási lehetőséget termékminőséget vásárolni mint fordtva addig pedig megint csak kérem nevezzük annak ami gyarmatostásnak. köszönöm. Mamikins képviselő. Köszönöm szépen, Mit kell kiragadnunk ebből a jelentésből? Fontos az átláthatóság, fontos az áttekinthetőség, szerintem ez a legfontosabb. Meg kell újítani a standardizációs rendszereinket, az IT rendszereket is jobban kell alkalmaznunk, fontos a kölcsönös elismerés, és igazságosságra van szükség. Ezen intézkedések nélkül nem fogjuk tudni a belső piac irányítását megfelelően szavatolni, ezen túlmenően a kompetenciák megfelelőbb elosztására is szükség van azért, hogy az igazgatási struktúrákat ne kettőzzük meg. Poszpisil úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én támogattam ezt a jelentést, melynek témája az Európai Unió egységes piaca. Véleményem szerint az egységes piac az egyik legnagyobb vívmánya az európai integrációnak. Hogyha 28 tagállam együtt tud működni, ez kiváló dolog. Még azok is, akik nem támogatják a további integrációt, azaz a föderális Európát, ők is tudják, hogy az egységes piacnak egyértelmű előnyei vannak az európai vállalatok számára. Remélem, hogy a jövőben sem lesznek majd akadályok az egységes piacon. Véleményem szerint kiváló lenne, hogyha az, a, hogyha az egységes digitális piacot is meg tudnánk valósítani, és a határon átnyúló problémákat meg tudnánk, meg tudnánk előzni, meg tudnánk oldani, például az internetes választ, vásárlások esetében, illetve a geoblocking esetében. Hogyha az egységes piacot kiterjesztjük, akkor szerintem gazdaságunk is jól jár ezzel. Köszönöm. Köszönöm, mondja Polcsák úr, én is támogattam ezt a jelentést. Ennek az az oka, hogy az egységes piac az európai integráció egyik legfontosabb vívmánya, értéke. Úgy gondolom, hogy a kormányok, a polgárok és a vállalatok pontosan ezért vannak a további integráció mellett. A versenyképesség növelése, a beruházás, innováció, ezeket a szavakat olvashatjuk a jelentésben. A kohéziós politika szintén része az egységes piacnak, hiszen célja az, hogy a különbségeket csökkentse, illetve a versenyképességet, az innovációt és a növekedést serkentse. Ezek olyan értékek, amelyek érdemessé teszik azt, hogy továbbra is higgyük az egységes piacban, és ezt tovább, tovább építsük. Köszönöm. Köszönöm. Nézzük a következő jelentést. Az EU és Tunézia közötti szabadkereskedelmi megalapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése. Morvai azt mondja, az első egy perc. Eh, szakasz a szótáramban e, szabadkereskedelem mit is jelent a szabadkereskedelem e, hát ez azt jelenti hogy egy lehetőség arra hogy a szabad verseny jegyében mindkét érintett országban lejjebb és lejjebb nyomják a munkabéreket hogy minél lejjebb és lejjebb kerüljenek az árak például a e, mezőgazdasági hát, felvásárlási árak menjenek tönkre a kicsik a kis gazdák a családi gazdák a családi vállalkozók kisvállalkozók e, mikrovállalkozók és jelenti azt ami például egy ötéves gyerek számára teljesen logikátlan hogy a világ egyik végéből a másikba szálltjuk az élelmet az élelmiszert ahelyett hogy ott helyben az adott országban egyrészt megélhetést biztostva a vidéki embereknek másrészt egészséges jó minőségű élelmet biztostva a helyi lakosságnak vegyszermentesen e, különböző különböző szálltással összefüggő kezelésektől mentesen eh, helyben termelt élelmet eh, biztostsunk. köszönöm szépen! történelmileg tekintve Európának és Tunéziának nagyon aktívak voltak a kapcsolatai, és az elmúlt években ez még inkább intenz, még intenzív, intenzívebbé vált. És Tunézia számára az Európai Unió a legfontosabb partner, főleg ami a mezőgazdasági termékeket illeti. Ez az együttműködés évről évre erősödik. Az elkövetkezendő időszakra ez egy nagyon fontos lépés a szabad kereskedelmi eh, egyezménnyel figyelembe kell vennünk azt, amit a tavalyi társulási ülésen történt az Európai Unió és Tunézia között egy cselekvési terv elfogadására került sor, és eh, most ennek köszönhetően is igyekszünk a földközi tengeri térség országaiba való kapcsolatainkat elmélyíteni. Köszönöm szépen, Kelly úr! Köszönöm szépen! Köszönöm a szót, ismételtem. Ugyanúgy szavaztam, hogy a frakcióm ezen témával kapcsolatban, és nagy többséget sikerült nyerni. Több mint 400-an szavaztak mellette, és több mint 100-an ellene. Nos, több országgal kötöttünk már hasonló megállapodásokat az elmúlt időszakban. Ezekről mind szavaztunk is. Én ezt én helyesnek tartom, hogy most Tunéziával kötünk meg egy ilyen megállapodást. Én nem hiszem, hogy ennek olyan nem hiszem, hogy ez olyan vitás kérdés lenne, mint más megállapodások, például a TTIP, meglátjuk, hogy ez hogy alakul, de ahogy Morvai asszony mondta, nagyon óvatosnak kell lennünk, nem szabad az Európai Unión belüli gazdák számára gondot okozni, vagy semmelyik más országban sem szabad ilyen negatív hatást elérni. Köszönöm. Az Európai Ombudsman 2004 évi tevékenysége, Morvai Asszon az első parancsoljon. Köszönöm szépen, arra kérem a kedves kollégákat, hogy képzeljenek el egy tópartot, és azon a tóparton egy embert, aki sétál. Meglátja a rémülten, hogy öten fuldoklanak a vízben úgy dönt hogy egyet fog kimenteni mert hogy az történetesen a saját gyereke. erkölcsileg elfogadható e amit tett? azt hiszem hogy igen. egy másik ember környezetében tz szegény nyomorúságos helyzetben lévő ápolásra gondozásra szoruló idős ember van. ő úgy dönt hogy kettőt fog közülük ápolni gondozni mert történetesen ők az ő saját szülei e a döntése? azt hiszem igen. migráció mi magyarok és azt hiszem hogy több európai ország is gy gondolja együttérzünk a különböző szenvedések elől e, útrakelőkkel de mégis úgy gondoljuk hogy a saját állampolgárainkat tudjuk és szeretnénk támogatni szűkös forrásainkból erkölcsöse úgy gondolom hogy igen és az ombudsmantól kezdve az egész európai uniós rendszernek ezt kellene szem előtt tartani. köszönöm szépen! elnök asszony! én támogattam ezt a jelentést amelyben részletesen olvashatunk az Európai Ombudsman 2014 évi tevékenységéről. Én örülök annak, hogy egyre több ilyen tevékenységről olvashatunk. Ez pozitív. Az európai intézmények pozitívan, pozitívan reagálnak a különböző ajánlásokra. Különben gondolom értelmetlen lenne az ombudsman léte. A panaszok 80%-át figyelembe vették az intézmények. Körülbelül 80%-et. Viszont még mindig van 22%, amely további gondot jelent, a jövőben erre oda kell figyelni, de én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az embereknek van kihez fordulni, Ráadásul ezt online is megtehetik, tehát a honlapon is beadhatják panaszukat, ez nagyon fontos, ennek örülök. Remélem ez a trend folytatódni fog. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Mamikins úr. A, az ombudsman legfontosabb feladata biztosítani, e, ellenőrizni azt, hogy a e, jogot betartották-e, vagy nem. E, mindenki fordulhat az Európai Ombudsmanhoz, illetve minden tagállamban vannak ombudsmanok, az Európai Ombudsmannak azonban szélesebb körű a feladata. Az alapjogok, a lobbyrendszer, az európai intézmények átláthatósága, illetve az európai polgárok részvétele a politika kialakításában, ezek voltak a legfontosabb feladatok a panaszok 20-30%-a átláthatóságra vonatkozott. Tulajdonképpen is megérthetjük, hogy vannak bizalmas dokumentumok, amelyekhez való hozzáférés korlátozott, de ami a TTIP-et illeti, nem értem, hogy a tárgyalások miért folynak ilyen bizalmas légkörben, ez felesleges. Köszönöm szépen, Kelly úr következik. Köszönöm szépen. Még egyszer, hadd mondjam el, hogy nagyon örülök, hogy beszélhetek erről a témáról. Emilio Riley ír, személy, és kiváló munkát végez ebben a hivatalában, és 2014-ben egy év alatt 2000, több mint 2100 panaszt vizsgált meg, mindegyiket megvizsgálta a részleteiben, és képes volt ezek közül sokra megoldást találni, és egyes esetekben egyes egy esetekre vonatkozóan azt mondta, hogy véleményt készít ezekről, másokról pedig, másokban pedig döntést hozott. Tehát nagyon örülök annak, hogy az ombudsman egy öt éves stratégiát fogadott el, és az értékelési munkát is végzi. Azt hiszem, hogy kiváló munkát végez, és szeretnék még egyszer erre emlékeztetni. Emellett szeretnék önnek is köszönetet mondani a mm, elnöki tevékenységért. Elnök asszony, köszönöm szépen. Thanks. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Move on to the next. Most pedig rátérünk a következő pontra. Az Európai Központi Bank éves jelentése. Szulik úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az éves jelentés ellen szavaztam, mégpedig azért, hogy Azért, mert személyes sértésnek veszem, illetve az Európai Parlament megsértésének azt, hogy a 2014-es jelentést 2016. februárjában kapjuk meg. Az LKB elnöke, Draghi eh, úr, az eurót a tevékenységével teljesen csődközeli állapotba eh, viszi. Nagyon sok pénzt eh, hoz forgalomba, és ezt nem tekinthetjük másnak, mint a pénz a masina beindításának. A kamat nullánál van, nulla százaléknál van, ez a, az LKB-s e politika csak azért lehetséges, mert az LKB-ban e ez az abszurd szavazási mechanizmus működik, amelyben az adósok és a hitelezők hozzák a döntéseket. Mamikinsz úr, köszönöm szépen, elnök úr! 2018 és 2009 között gazdasági pénzügyi válságra került sor az Európai Unióban, és ennek a következményeit még mindig érezzük. A nemzetközi szintéren felmerülő fejlemények az Európai Uniós gazdaságot is érintik. Az Európai Központi Bank politikája igyekszik a válság negatív következményeit enyhíteni. Persze vannak problémák, pénzügyi problémák, hitelezési problémák egyes tagállamokban. El kell mondanunk, hogy az Európai Központi Bank igyekszik a gazdaságot fellendíteni. Legalábbis ehhez hozzájárulni. Sajnos attól félek, hogy a Lettországban gazdag időknek tekintett évek nem mehetnek tovább. Köszönöm szépen, most pedig, mondja az elnök, következik az Ausztrália és Új-Zélanddal megnyitandó um, szabadkereskedelmi tárgyalások morvai asszonyi a szó. Ezt a e, szabadkereskedelmi megállapodást sem szavaztam meg, hiszen minden szabadkereskedelmi megállapodás gondolkodás egy bizonyos értékrendnek világnézetnek az eleme. ez a bizonyos értékrend és világnézet az az amit úgy neveznék hogy pénz és profitközpontú világnézet ami e, mindig azt kérdezi hogy mi a jó a pénz és a profit szempontjából. ez kellene hogy felváltsa az emberközpontú közösségközpontú és teremtett természetközpontú világnézetet amelyik nem azt kérdezi hogy mi a jó a profit szempontjából hanem hogy mi a jó az emberek szempontjából a közösség és a teremtett természet szempontjából. azok akik néznek bennünket sokszor elkeserednek hogy lám most is körülbelül hatan vagyunk itt a teremben azt rják sokszor kommentekben hogy hát a falnak beszélnek ezek a képviselők végtelen hálával gondolok kelly képviselőtársamra ne vegye e, zaklatásnak részemről hogy e, pozitv visszajelzést adott arról hogy gondolkodjunk el egy kicsit arról amit mond morvai képviselőtársam hiszen a szabadkereskedelem például egy olyan dolog ami folyamatosan úgy rögzül bennünk iskolás kor óta hogy az ami nagyon pozitv dolog odafigyelünk egymásra néha elültetünk valami kis gondolatmagot egymásban és változtatunk esetleg egymás gondolkodásán úgyhogy egy kicsit ma pozitvabban látom a dolgokat mint akár twenty four órával ezelőtt e, és szeretném hogyha elmozdulnánk a pénz és profitközpontú világnézettől az ember és közösségközpontú világnézet felé. köszönöm. Mr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még akkor is, hogyha, tört, hogyha földrajzilag tekintve Új-Zéland és Ausztrália messze fekszik Európától, mégis a 20. század elejétől kezdve nagyon intenzív kapcsolatokat ápoltunk a világ ezen pontjaival. Ausztrália és Új-Zéland olyan vidéke, olyan pontja a világnak, amelyet mindig a nyugati világ részeként tekintettünk. Mindkét ország megpróbálja diversifikálni a kereskedelmi kapcsolatait, ez nálunk sincs másként. A gazdasági struktúra, az igazgatási struktúra, az irányítás, a gazdasági irányítási struktúra, ezek a szempontok mind-mind azt mutatják, hogy tudunk közeledni egymáshoz. Különösen, amikor a jogi keretről, a jogszabályokról beszélünk. Úgy gondolom, hogy egy szabad kereskedelmi megállapodás üdvözlendő lenne. Köszönöm, én mindig is támogatom az összes EU szabadkereskedelmi megállapodást demokratikus országokkal. Mi az Egyesült Királyságban nem sokára népszavazást írunk. A, úgy gondolom, hogy nagyon, még inkább nagy, nagy a szükség arra, hogy brit nemzetközösségi országokkal írjuk alá ilyen, ilyen megállapodásokat. Vannak, akik úgy vélik, hogyha kilépünk az EU-ból, akkor az úgynevezett angol száz szférával megnő majd a kereskedelem. Nem sokára következik a ratifikáció, és a TTIP megalapodások is haladnak, illetve most megállapodást írunk alá Ausztráliával és Új-Zélanddal, és Indiával is hamarosan alá fogunk egy ilyesmit írni. Nos, úgy gondolom, hogy ha az EU-ban szabadkereskedelmi megállapodásokat írunk alá, akkor azt hiszem, hogy, a, hogy az EU-s tagságnak több előnye lesz, mint hogyha bárki külön megállapodásokat írna alá ezekkel az országokkal az EU kívül. Meggyőződésem, hogy az Ausztrál és az új-zélandi megállapodás az Egyesült, az Egyesült Államok számára is előnyös lesz majd. Köszönöm szépen! Kettelésből tartott állatok a következő téma, már kerül az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kettelésből tartott állatok nap mint nap boldogá teszik tulajdonosaikat, de a kettelésből tartó állatokat sajnos csempészik, mégpedig szörnyűséges körülmények között. Ezt a csemp- ennek a csempészetnek véget kell vetni, és nagyon fontos az, hogy azonosítani tudjuk ezeket az állatokat, ez is részét képezi ennek a jogi eszköznek. Ami a kutyákat és a macskákat illeti, Európa vezető szerepet játszik az azonosításban. Ez nem csak azért fontos, hogy a kóbor kutyákat, macskákat ki tudjuk szűrni, hanem az is fontos, hogy a határokon tudjuk ellenőrizni az állatokat. A pártom, az NVA azt támogatja, hogy európai szinten lépjünk fel. Hogyha minden tagállamban más és más intézkedések élnek, akkor nem tudunk olyan hatékonyan fellépni, az, és mindenképpen az állatok érdekeit is képezi, hogy megtegyük ezt. Köszönöm, Poszpisír úr következik. Köszönöm, elnök asszony, én támogattam ezt az állásfoglalási indítványt. Örülök annak, hogy végül ezt sikerült elfogadni. Mindennek értelmében Európában létezni fog majd egy egységes kutya és macska regiszter. Ezáltal valószínűleg le tudjuk csökkenteni, vagy véget tudunk vetni ezeknek az állatoknak a csempészetének, illetve kínzásának. A kettelésből tartott állatokat védeni kell, különösen Kelet-Európában nagyon sokszor tenyésztik állatokat és aztán becsempészik Nyugat-Európába. Ez több tízezer sajnálatos helyzetben élő állatot jelent, szörnyű körülmények között születnek meg, aztán pedig csempészik őket Nyugat-Európába. Úgy gondolom, hogy egyértelmű szabályokat teremtünk ezen a területen, ezzel az új jogi eszközzel, és élőlényként kell kezelni az állatokat, nem pedig áruként. Köszönöm, Amikin szúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A házi állatok a mindennapjaink részét képezik, a házi állataink a barátaink, a segítőink. Vannak olyan emberek, akiknek senkiük nincs, a házi állatokat kivéve, de hát sokan nem csak kutyát, macskát tartanak háza, házi állatként, hanem például egeret, patkányt, krokodilt, kígyót is akár. Mindig az úgynevezett standard háziállatokról beszélünk, kutyákról, macskákról, de elérkezett az ideje annak, hogy a különleges háziállatokra is kiterjesszük és standardizáljuk a nyilvántartási szabályokat. Ezzel nem csak a szállítást, az állatok szállítását könnyítenénk meg, hanem fellépnénk az állatok illegális kereskedelmével szemben is. Köszönöm mondja az elnök asszony, a mai utolsó szavazat magyarázat következik, humanitárius helyzet Jemenben. Az első felszólalónk Morvai asszony parancsolja. A kritika után, amit én mindig kifejtek itt, eh, megint egy pozitív elmozdulásról hagy eh, adjak számot. Eh, sokunk kérésére és nyomására és felszólalásai nyomán úgy látom, hogy van egy elmozdulás, amit a jemeni jelentés is jelez. Eddig a következő volt a helyzet megállaptotta mindig az európai unió hogy sajnálatos módon általunk nem vizsgált okokból kitör valamilyen szörnyű háború egy harmadik világbeli nyomorúságos helyzetben lévő országban onnan jönnek a menekültek a menekülteket nekünk kötelességünk elhelyezni letelepteni például magyarországnak is aki nem csinálja mondjuk az én hazám azt elkezdik gyalázni. ez volt eddig a menetrend. most változás van kérem szépen mert ez a jemeni jelentés már utána megy és viszonylag őszintén utánamegy az fekvő okoknak. elkezdi feltárni például azt hogy jemenben a szaúd arábia által vezetett katonai beavatkozás beleértve a nemzetközileg betiltott kazettás bombák használatát katasztrofális humanitárius helyzetet eredményezett. a jó barátunk az egyesült államok jó barátját szaúd arábiát is immáron kritikával illetjük akárcsak az európai uniós tagállamoknak a fegyverexportját azt hiszem ez a helyes út feltárni az alapul fekvő okokat és orvosolni és nem pedig azokat gyalázni akik az ilyen helyzetből menekülteket nem tudják befogadni. köszönöm szépen! következik köszönöm szépen teljesen világos hogy jemen évtizedekig az arab félsziget egyik legszegényebb országa volt. Az öt évvel ezelőtti forradalom nem hogy javított volna a helyzeten, hanem még tovább rontott rajta. Szaudarábia nem régiben bekövetkezett beavatkozása, valamint Irán bizonyos nép, Irán támogatása bizonyos népcsoportok számára még csak tovább rontotta a helyzetet az országban nem látjuk teljes körűen a katonai fellépéseket, a katonai beavatkozásokat, nem tudunk eleget a fegyverszállítmányokról sem. Annak érdekében, hogy a jemeni humanitárius helyzet javuljon, nagyon fontos, hogy az Európai Unió valós, valódi embargót vezessen be Szaudarábiával szemben. Köszönöm. Köszönjük szépen. A plenáris ülés jegyzőkönyvét a parlament a következő plenáris ülésen fogja jóváhagyni. Ha senkinek nincsen ellenvetése, akkor az elfogadott állásfoglalásokat továbbítom az állásfoglalásban